és az Európai Parlament jogi szolgálatának is köszönetet kell mondanom. Köszönöm Fraga Vesztövesz eh, kollégának. Akkor a négy eh, halászati jelentés vitáját lezárjuk, és eh, holnap 12-kor szavazunk. A következő ülés április 6-án szerdán 9-től 13-ig, 15 órától 19 óráig és az ülést interneten nyomon követhetik. Ezzel a mai ülést